szeretné vonni. Szeretném a jogi bizottsághoz továbbítani ezt a kérést. A következő ügy a néppárttól különféle indítványokat kaptam, és pedig parlamenti delegációk és cserelátogatások tekintetében. Itt a személyekről olvashatunk, tehát a mai dokumentumban megtalálhatók a személyek. Amennyiben valakinek kétsége van, akkor ezeket a személyeket név szerint is megnevezzük. Az illetékes bizottság megkeresett egy második olvasat ügyében